a mostani plenáris ülés jegyzőkönyveiben, mint a hivatalos szövegek egyikét. A második írásos nyilatkozatot Fiona Hall, Ines Ayala Sender, Isabel Durand, Dieter Lebrecht Koch és Zabine Wills nyújtották be a nehéz gépjárművek által okozott balesetekről, ezt is aláírta a képviselők többsége, és ezért a 123-as szabály értelmében ezt is továbbítjuk a címzetteknek, és megjelentetjük a mostani plenáris ülés hivatalos jegyzőkönyvében a hivatalos szövegek között. Matrasz úr kíván szólni? Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Miközben hallgattam, ami most elhangzott, Szeretném leszögezni, hogy ebben az épületben sem vagyunk biztonságban, és meg kéne erősíteni az Európai Parlament belső biztonságát. Szeretnék hallani valamit arról, hogy miért történhetett Brüsszelben megint az, ami történt hol tart az eljárás. Ezek a biztonsági lyukak, hézagok valamennyiünket kockáztatnak, a mi biztonságunkat fenyegetik, és szerintem le kéne vonni a felelősséget is, nem a kis katonákon kéne leverni a hibás döntéseket, tehát nem csak a biztonsági őrök a hibások, hanem a döntéshozók is. Köszönöm szépen. Az eljárás folyik, és zajlik a vizsgálat és hamarosan visszatérünk az épületeink belső biztonságának kérdésére. Tarabella úr, köszönöm szépen, elnök úr, a szót. A 84-es nyilatkozat kapcsán szeretném megköszönni valamennyi aláírónak azt, hogy aláírták. Azt a, ez frakciókon átívelő írásos nyilatkozat lett. Köszönöm tehát mindenkinek, akik ezt előkészítették, főleg a szociális és gazdasági szolgálatoknak, és reméljük, hogy ez a nyilatkozat, ha a bizottsághoz, Európai Bizottsághoz eljut, akkor ebből jogalkotás lesz az alapítványok és egészségügyi pénztárak új státusza végül is új alapokra helyeződik. Köszönjük. Most elkezdjük a szavazást. Két állásfoglás indítvány született a magyar médiatörvényről. Dól úrnak adom meg a szót. Elnök úr, a szavazás előtt